Kedves kollégák, most pedig a szavazat magyarázatok veszik kezdetüket. Először is a Stevenson jelentés kapcsán Cadiki asszony kapszót parancsoljon. Grazie, Presidente. Il regolamento del Consiglio... Köszönöm, elnök úr. A több éves hering program a szerződés eh, életbelépése előtt lépett életbe, ezért is kellett kiigazítanunk. Ez az első olyan rendelet eh, a halászati ágazatban, amelyet hozzáigazítottunk a később hatályba lépett szerződéshez. Ugyanakkor ez egy eh, jelentős tétel, mert az itt hozott döntések a többi több éves programra vonatkozó eljárásmódra is kihatással lehetnek. Köszönöm, most pedig jár kollega kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament rendeletre vonatkozó javaslata két dimenzióval rendelkezik. Az egyik a tartalmi dimenzió. Tartalom ellen nem hozhatok fel semmit. Nagyon fontos, hogy a heringállományt is ellenőrizzük, és a lehalászást, a túlzós lehalászást eh, megakadályozzuk. Ezért támogattam. Ugyanakkor az is a kérdés, hogy mikor delegált és mikor mikor dolgozunk delegált jogi aktussal, és mikor indítunk egy tisztességes jogalkotási eljárást, egy rendes, megszokott eljárást. És éppen ezért azt gondolom, hogy a joghatály átvitele a bizottságnak korlátozott kell, hogy legyen időben, hiszen az a kérdés, hogy mi a parlament véleménye, és úgy gondolom, hogy a parlament nem adhatja át a jogosítványokat Bianco módon a bizottságnak. Köszönöm, Jár úr, Kelly úr. Köszönöm, elnök úr. Én a ma délelőtti vitát nagy érdeklődéssel eh, hallgattam, és el kell, hogy mondjam, hogy eh, jelentős ellenérzések támadtak bennem azzal kapcsolatban, hogy a cégek nem veszik figyelembe a Lisszaboni szerződést. A Petakópa, Davies eh, és egyéb eh, eh, személyek megpróbálják a halászati ágazat problémáit enyhíteni, amit azonban sokan nem ismernek el, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Ma a többség megszavazta ezt a jelentést, 595 képviselő 610-ből igennel szavazott erre a jelentésre, és én azt remélem, hogy ez majd motiválja az embereket, és Stevenson úr is folytatja a munkáját. Köszönöm, Kamal kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget kapok kifejteni a véleményemet. Gratulálok Stevenson kollégámnak, eh, hogy sikerrel megszavaztuk a jelentést. Összességében a halászati politika egy kudarc, egy csőtömeg, egy eh, gyakorlatilag a központi eh, tervgazdaságra emlékeztető kommunista gyakorlat elfogadhatatlan, a szűkös halálomány tekintetében különösen. És minden ilyen politika, Izland, új-Zéland és a Falkland-szigetek esetében működik csak, ami a tulajdonjogokra épül, örökölhető, elér, eladható, értékesíthető, és ez ösztönzi a halászokat az állomány fenntartására. Ez mindenféleképpen jobb, e, mint ez a központosított kommunista e, politika, ami csak katasztrófába fullad, és semmiféleképpen nem emlékeztet a piaci megközelítésre. Köszönöm szépen, Kamal úr, Tenok úr. Én megszavaztam a jelentést, és támogatom a javaslatot is. Tudományos szervezeteknek szerintem sokkal fontosabb szerepet kellene játszaniuk a több éves terv kidolgozásában, és tőlük kéne tanácsot kérni a különböző regionális tanácsadó szervezetektől, a halászati, gazdasági szervezetektől, mielőtt elfogadjuk a több éves tervet. Hiszen mindannyiunk célja a halálomány megőrzése, a, az elhullási arány csökkentése, és nagyon fontos, hogy a bizottság a bizonyítékokra építse a döntését, annak érdekében, hogy a halálományokat hatékonyan tudjuk kezelni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát ennyi volt a Stevenson féle jelentés magyarázatai, most pedig az Aderféle jelentés következik. Czániki kolléga. Köszönöm, elnök úr. A Szevezó, Bopál és egyéb katasztrófák azt mutatták, hogy az ilyen ipari jellegű katasztrófák komoly veszélyt jelentenek a az emberi egészségre. Ez a második jelentés azokat a potenciális incidenseket vizsgálja, amelyeket különböző veszélyes anyagok okozhatnak, akik kerülnek a környezetbe. 2015. júniusától kezdve ezeket az anyagokat, amelyek komolyan negatív hatással járnak az egészségre, jobban figyelembe veszük, monitorozzuk. Köszönöm. Köszönöm, Zaniki asszony, Antonio Ci úr kap Köszönöm szépen, elnök úr. Emlékszem a nagy környezetvédelmi katasztrófákra, melyeket mindenki ismer, és észre kell vennünk, hogy nem kevés olyan probléma van, amikor a munkahelyi balesetet környezeti katasztrófa követi. Ezek az esetek világosá teszik, hogy a normákat a határokon túl is ki kell terjeszteni. Igennel szavaztam a jelentésre, de ugyanakkor nagyon fontos hogy a 97-es, 96-os, 97-es irányelvet is támogassuk, és a védelmi szintjét biztosítsuk. Azt gondolom, hogy az új szabályoknak világosabbnak, egyértelműbbnek kell lenni, és egyértelműbe kell tenni az adminisztratív eljárásokat. Ugyanakkor egy bizonyos fajta rugalmasságra is szükség van annak érdekében, hogy módosíthassuk a szabályokat azért, hogy az szükséges célokat el tudjuk érni, és a 1272-es irányelvet módosítani tudjuk, és ennek szellemében az veszélyes anyagokat klasszifikálni, osztályozni tudjuk. Köszönöm szépen, Antonio Ci kollega, most pedig Repó kollega kap szót, parancsoljon. Eh, äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä tiedottaminen suuronnettomuusta... Köszönöm, megszavaztam ezt a jelentést, mert eh, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eh, téma. A polgároknak értesülniük kell a balesetek, az incidensek okairól, ugyanis ezek a balesetek veszélyeztetik a polgárok egészségét, meg kell erősíteni a szabályokat, a felelősségi vonalakat is meg kell határozni. Van a szólajelentés egy monitoringról, és arról is, hogy miként kell eljárniuk a cégeknek. Én üdvözlöm ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Jár kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt évek a szovezói és hasonló balesetek rámutattak arra, hogy mennyire fontos, hogy az ipar baleseteket megakadályozó intézkedéseket foganatosítsunk, hogy ezeket el lehessen kerülni, illetve ha ezek bekövetkeznek, akkor megfelelő intézkedéseket lehessen fonatkozni. A szevezó 1-es és a szevezó 2-es, most a szevezó 3-as van előttünk, ami a tagállamokat arra kötelezi, hogy minden lépést tegyenek meg az ilyen balesetek elkerülésére, és egy több szakaszból álló megközelítésről is szó van a különböző anyagok kapcsán, a termelési helyeken, a mérgező anyagok kezelésére, a ki, az evakuációs tervekre vonatkozóan. Körülbelül, 10 ezer üzemről beszélünk, és azt hiszem, hogy nagyon fontos ennek fényében is a jelentés, és hogy fenntartható megoldásokat találjunk. Köszönöm szépen, Hennen kolléga. Köszönöm, alelnök úr. Furcsa, a jelenlegi válság közepette, hogy mi azzal vesztegetjük itt az időnket, hogy Eh, a veszélyes anyagok okozta eh, veszélyekről beszéljünk, de eh, aztán rájöttem, hogy vannak ennek a jelentésnek sötét oldala is, hogy egyszerűen a legveszélyesebb anyag valójában az euró, nem szó szerint, bár tudom, hogy az euró érmék is kiváltottak bizonyos allergiákat, és nem is akarok itt most az euró ellen argumentálni, de valójában az történt itt, hogy a politikai unió álma arra vitte rá a vezetőinket, hogy minden mellékhatástól eltekintsenek, illetve azokat ne fontolják meg. Innen jött a szegénység, az emigráció, a kétségbeesés, és eh, a végtelen adónövelések korszaka, azért, mert beleszerelmesedtünk ebbe az álomba, hogy eh, egységesebb uniót építünk. Ezen eh, a, van ez a szobor a brüsszeli ház előtt, amely egy női szobrot ábrázol, aki az euró jegyet, euró szimbólumot fogja. És aztán, amikor majd összeomlik ez az egész projekt, a régészek megtalálják ennek a szobornak Eh, a, a roncsait, és eh, el kell, hogy gondolkozzanak. Vielen Dank, Herr Kollege Hennen. Hennen kollega, köszönöm szépen. Akkor is meghallgatjuk az ön felszólalását, hogyha nem teljesen függött össze bár a témával. És most pedig Baszeszko asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. A jelentés mellett szavaztam. Hiszem, azok a súlyos balesetek, amelyek eh, megtörténtek, elkerülendőek. Gondolok a 2010-es vörösiszap katasztrófára Magyarországon, amelynek súlyos kihatása volt a környezetre és az emberek egészségére, életére is. Már az irányelv már hatályba lépett, eh, és úgy tűnik, hogy jól működik, mégis célra vezető, hogy néhány adminisztratív változást előirányozzunk. A legfontosabb változások az információhoz való hozzáférésre vonatkoznak, illetve az állampolgárok határozathozatalban való részvételére vonatkoznak. Ennek szellemében érdemes ezt az irányelvet módosítani. Ezen célok alapján. Nagyon fontos, hogy mindenki megfelelő jogorvoslati lehetőséget kaphasson, nagyon fontos ez, hiszen csak így lehet megteremteni a bizalom, a kölcsönös bizalom légkörét. Az információkhoz hozzáférést kell biztosítani, és meg kell, ki kell küszöbölni a baleseteket. Köszönöm Baszeszku képviselő, Kamal képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy mindenfajta veszélyes és toxikus anyagról beszéljünk, és nagyon örülök, hogy tisztelt kollégám szélesebb kontextusban helyezte el a veszélyes anyagok kérdését, és a a toxikus ad, a adósságra is gondolni kell, hiszen a toxikus adósság azt jelenti, hogy túl nagy adósságot vettek fel a kormányok, és túl több pénzt fizettek ki, mint amennyit bevettek. Ugyanakkor a morális veszélyekre is figyelni kell, hiszen eh, bankokat tőkésítünk fel abban az esetben, hogyha csődbe akar menni a bank. Ez pedig egy morális veszély, rájuk szabadítjuk a nagypénzt. Ezen felül pedig az ERO által nem versenyképes országokra jelentő veszélyt is figyelembe kell venni. Nézzük meg, mi történt Görögországban. Az ERO igenis egy veszélyes anyag, és komoly veszélyt jelent sok országra. Köszönöm szépen Kamal kollégának, most tannock úr kap szót. Illetve elnézést, ez egy másik jelentés. Tehát akkor ezzel a jelentés magyarázatait lezárjuk, és következik a rízféle jelentés. Antoniozzi kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A 2009-es irányelv 2009 májusi EP tanács irányelv felsorolja az érintett élelmiszereket, illetve szabályokat fogalmaz meg az ilyen élelmiszergyártók számára. Ezeknek zöme 1977-re nyúlik vissza, tehát ezek már nem felelnek meg a jelenlegi fogyasztói igényeknek. Éppen ezért kell átdolgozni az irányelvet, és ezért támogattam is Riz kolléga jelentését. Nagyon fontos, hogy megőrizzük és védjük a fogyasztók érdekeit, biztosítanunk kell, hogy a tagállamokat támogatjuk ebben, és az üzemeket is, a tekintetben, hogy hogyan értelmezzék a hatályos élelmiszer iparra vonatkozó hatályos jogszabályokat. Tehát közös szabályokra van szükség ugyanazon termékekre az egész EU-ban. Biztosítani kell, hogy ezek a szabályok a kis és közép méretű vállalatokra épp úgy érvényesüljenek, mint a fogyasztók esetében. Köszönöm szépen, Krepo kolléga. Én megpróbáltam támogatni ezt a jelentést, de sajnos a készülékem elromlott. A nyilvánosság tájékoztatása rendkívül fontos a jelentés kapcsán. Fontos, hogy a leginkább érzékeny helyzetben lévő gyermekek célcsoportjára irányuljon ez. A gyermekekre irányuló reklámok alapvetően meghatározzák a gyermekek étkezési szokásait, a fogyasztókat csak pontos információk alapján lehet tájékoztatni. Én azért támogatom mindezt, mert a reklám elsődlegesen a nyereség termelésre irányul, és a gyártók nagyon gyakran lelkiismeretlenül alkalmaznak különböző módszereket a reklámok kapcsán, hogy ezzel növeljék nyereségüket, miközben a gyermekek egészsége károsodik. Köszönöm, Jár kolléga következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Az Európai Bizottság 2011. júniusában a jogszabály átalakítására javaslatot nyújtott be, és azt mondta, hogy a specifikus szabályokat a specifikus szabályokat fogad el az orvosi felhasználású termékekre, én nem ellenzem az egyszerűsítést, de ugyanakkor ez a gyakorlatban bonyolultá válik, hiszen vannak olyan emberek, akik eh, bizonyos diétát kell, hogy betartsanak, és valami fajta információra van szükségük. Az egészségügyi szakbizottságnak nagyon hálás vagyok, hogy ezt a konfliktust megoldották. Egyrészt nem akarunk félrevezető tartalmi hirdetést, másrészt megfelelő információra van szükség, de nem kell eh, túl sok információ. Köszönöm tehát az egészségügyi szakbizottság munkáját, <clears throat> és ez egy olyan dolog, ami végül jól fog működni a gyakorlatban, a mindennapi életben, és persze aztán majd áttekinthetjük, hogy az jelentés jó irányba mutat-e, vagy nem. Köszönöm minden kollégának az együttműködést. Köszönöm, Jár kollega. Most pedig Nikolaj asszony kap szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Én megszavaztam ezt a jelentést, mert szerintem a mai szavazások közül ez volt talán a legfontosabb. csak az 1974-es irányelvet módosítottuk, hanem külön az volt a szándékunk, hogy a felhasználó fogyasztók egy kiszolgáltatott kategóriáját, csoportját is helyzetbe hozzuk. Nagyon gyakran pontatlan tájékoztatás áldozatává válnak a fogyasztók. Ez önmagában is betegségeket okozhat, amelyeket esetenként nehéz kezelni. Különösen a glutén intoleráns személyeket célzó információkat üdvözöljük, mert a glutén érzékenység, glutén érzékenység eh, nagyon eh, nagyon jelentős számú megbetegedést okozott eh, Európában. Azt gondolom, hogy a jelentést végrehajtó és kapcsolódó intézkedésekkel, hogy kövessék. Köszönöm, most pedig Jana Kudákis asszony kap szót. Köszönöm. A szupermarketek eh, polcain tele vannak, polcai tele vannak olyan termékekkel, amelyek állítólag különlegesek. Például meg, külön célozzák meg a babákat, vagy az idős embereket, azokat, akik fogyni akarnak, vagy akik hízni akarnak. Természetesen a választási lehetőség fontos, de a fogyasztóknak joga van ahhoz, hogy megértsék, mit vásárolnak. Ez a jelentés a címkézés tekintetében világosabb előírásokat tartalmaz. Remélem, hogy amikor a tagállamok majd átveszik ennek a szabálynak az alkalmazását, az a bürokráciát csökkenti, és nem pedig növeli. Az új jogszabálynak hozzá kell járulnia ahhoz is, hogy a KKV-k könnyebben a piacra juthassanak. Az, a fogyasztóknak eh, egyértelmű információkra van szükségük, a cégeknek pedig eh, világos szabályokra, hogy nyugodtan versenyezhessenek, ezért támogattam ezt a jelentést. Köszönöm, Jana Kudakis asszony, most pedig Takula képviselő kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen. On Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogattam a Riz féle jelentést, és gratulálni szeretnék Riz asszonynak, hiszen kiváló anyagot készített, amikor a csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a konkrét tényekről tájékoztassuk a fogyasztókat a reklámok helyett. Ami a kiliak féle betegséget illeti, ez szerintem egy külön jelentésben kellene foglalkozni, ha bár azzal is lehet érvelni, hogy a jogszabályt is fel kell frissíteni, aktualizálni kell, hiszen 30, 35 év nagyon hosszú idő. Köszönöm szépen. következik. Köszönöm. Én is támogattam a jelentéstevőt. Ez egy kiegyensúlyozott jelentés. Nagyon fontos elmondani, hogy a jelenlegi EU jogszabály is elismeri, hogy a szoptatás a legmegfelelőbb formája a csecsemők táplál, táplálásának. A 86-os módosító azon arra irányul, hogy jelentősen korlátozzuk a reklámot a csecsemő tápszerek és a kisgyermekek számára készült élelmiszerek kapcsán. Ez szerintem eléggé túlzásnak tűnik, ha például arra is gondolunk, hogy tudományos magazinokban sem jelenhetnek meg hirdetések, ez semmiféleképpen nem arányos és nem észszerű. Szerintem különbséget kell tenni a csecsemő tápszerek, illetve a kisgyermekek számára készül élelmiszerek között amikor a reklámok korlátozásáról beszélünk, ha az egész EU-ban be akarjuk ezt tiltani, ez semmiféleképpen nem észszerű, eh, és az említett magazinokban történő hirdetésekre tekintettel különösen nem lenne arányos. Elnök, köszönöm szépen, Szaborszka asszony következik. Köszönöm, elnök úr. A potravin pre ľudí zo speciális a gyermekeknek elkészített élelmiszerek tartalmáról szól ez a szabály, és ezeket a szabályokat szigorúbban kell megfogalmazni, és védeni kell a fogyasztókat. Világossá kell tenni, hogy ezen élelmiszerek eh, csomagolásán gyakran eh, előfordul, hogy félrevezető információkat tüntetnek fel, és ez veszélyeztetheti a fogyasztók egészségét. Nagyon fontos, hogy ne a választás szabadságát vegyük el a fogyasztóktól, hanem biztosítsuk számukra, hogy megalapozott választást hozhassanak. És biztos vagyok benne, éppen ezért, hogy a gyermekeknek, csecsemőknek szánt élelmiszerekre vonatkozó szabályokat még szigorúbban kell meghatározni. Gratulálok a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, Zaborszka asszony, most pedig Baszeszko asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr igennel szavaztam erre a jelentésre, hiszen nagyon fontos, hogy az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat áttekintsük, frissítsük. A szabályok helyesek, a racionalizáció. Azok a szabályok helyesek, amelyek racionálják az igazgatást. Máskülönben túl sok információ kerül majd a csomagolásokra, és a lakosság érzékeny rétegeit nem lehet megfelelően tájékoztatni. Mindennek azonban megfelelő, átlátható jogi környezetbe kell kerülnie, hiszen az administratív terheket csökkenteni kell, a törvényi jogszabályt, a törvényi kereteket ennek szellemében kell egyszerűsíteni. Ezen felül pedig minden tagállamban ugyanazon szabálynak kell érvényesülnie, és ez nagyobb biztonságot biztosít a fogyasztók számára egész Európában. Köszönöm szépen, Baszeszko asszony! Ez volt a részjelentéshez benyújtott magyarázatok listája, most pedig az állásfoglalás indítványokról <clears throat> magyarázzák meg a szavazatokat először a nyilvános konzultáció kapcsán, és eh, Bilán, Bielán kollega kap először szót. Herr Kollege Bielan. Bielan kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. A nyelvi sokszínűség az Európai Unióban problémákhoz vezethet, például az információhoz való hozzáférés tekintetében, vagy a közigazgatással való mm, kapcsolatteremtésben. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki számára biztosítsuk, hogy anyanyelvén férjen hozzá a megfelelő információkhoz. Az Európai Unión belüli, az európai családban való együttélésnek alapfeltételez. Ha be akarjuk vonni a lakosságot a közös életbe és a politikába, akkor eh, biztosítani kell eh, azt, hogy hozzáférjenek a saját nyelvükön az anyagokhoz, és csak így tudjuk eh, a politika támogatottságát és megerősíteni, és csak itt tudjuk elérni ezt, hogy mindenki jobban részt vesz. A állampolgárok éve biztosítja majd, hogy a civil szervezeteket is jobban bevonjuk ebbe a munkába. Köszönöm. Köszönöm. kollega következik. Köszönöm, eh, alelnök úr minden polgárnak joga van ahhoz, hogy saját anyanyelvén forduljon a brüsszeli intézményekhez, és ez az egyik utolsó jele annak, hogy eh, itt nemzetekről van szó, nem pedig egy eh, összefüggő egyedi közösségről. Gyakran eh, halljuk azt az érvet, hogy miért nem a, csak az angolt, vagy csak az angolt, a franciát, vagy csak az angolt, franciát és németet használja az EU. Egy ilyen döntés ugyanis eh, a szuperállam kialakulásának útjában álló egyik utolsó akadályt eh, szüntetné meg. Eh, ugyanakkor a vita móddal teremtünk egy közös nyelvet. Csak itt használnak bizonyos kifejezéseket, például szubszidiaritás, proporcionalitás, közelebb vinni az embereket Európához, több Európát, nem kevesebbet. Ezeket a kifejezéseket csak eurokraták és képviselők ejtik ki a szájukon az 1984 függ, függelékében a George Orwell arról beszél, hogy lehet úgy is beszélni, hogy a magasabb agyi funkciókat kikapcsoljuk. Ha kliségben beszél valaki, akkor valószínűleg kliségben is gondolkozik, már pedig az elég nagy baj. Köszönöm. Hanan kollégának Takula úr következik. Arvoisa puhemies. Köszönöm, elnök úr. Ez eh, egy nagyon fontos állásfoglalási tervezet volt, és én igennel szavaztam rá, mert eh, ez a nyilvános konzultációkról szól, illetve arról, hogy minden nyelven hozzáférhetők legyenek. Hogyha az EU hiteles akar maradni a polgárok szemében, akkor minden polgár nyelvén elérhetővé kell tennie az információkat. Így nyerheti meg a polgárok bizalmát, így nyerheti el a polgárok bizalmát. Ez egy olyan terület, ahol inkább meg kellene kettőzni az erőfeszítéseket. Világos nyelvezetben, világos megfogalmazásban kell elmondani az embereknek, hogy miről szól az európai Európai Unió, mit végeznek, mit tesznek az intézményei, minden dokumentumnak az EU összes nyelvén elérhetőnek kell lennie. Ez az egyik alapja az európai demokráciának, az európai demokrácia megtestesítőjeként az Európai Parlamentnek pedig ki kell állnia ezen jog mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Takula és most Harkin asszony következik. Köszönöm. Még egy klisét én is megengednék magamnak. Nagyon gyakran beszélünk itt a parlamentben a demokratikus deficitről, és tulajdonképpen ez az egyik módja annak, hogy kezeljük ezt a deficitet. A polgárok nem csak a az európai parlamenti képviselőkről szavaznak, hanem a mechanizmusokról is, és ennek az egyik módja az, hogyha részt vesznek a konzultációkban. Én rendszeresen tájékoztatom a választóimat a folyamatos, a folyamatban lévő ügyekről, konzultációkról, tehát nagyon fontos, hogy a polgárok saját nyelvükön kommunikálhassanak, nagyon fontos konkrétan, hogy az írek is a saját anyanyelvükön fordulhassanak a bizottsághoz. A nyelv azonban nem az egyetlen egy korlát. Legalább ennyire fontos, hogy a fogyatékossággal élők számára is megfelelő hozzáférési módokat biztosítsunk. Nagyon jó, hogyha itt most egy lobbyról beszélünk, egy nagy érdekcsoportról, a konzultáció kapcsán, viszont az átlagemberek nem rendelkeznek kellő eszközökkel ahhoz, hogy a konzultációkban részt vessenek, ezért meg kéne hosszabbítani ezek időtartamát. Köszönöm szépen, Harkin asszony, és akkor most Zaborszka asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Most... Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha megoldásokat keresünk a pénzügyi válságra, akkor nagyon fontos, hogy a akkor nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg a sok nyelvűségről. Azt gondolhatnánk, hogy fontosabb a pénzügyi válság, de nem, mert két kérdés összefügg, hiszen a tagállamok közötti szolidaritást meg kell őrizni. És hogyha Európában kialakul az a vélemény, hogy Európa nem a saját nyelvén beszél, és nem a saját hangján szól, akkor ez nagyon problémás volna. Éppen ezért most fontosabb, mint valaha az Európai Unióban, hogy a saját állampolgáraival kommunikálni tudjunk. Köszönöm szépen, Zaborszka asszony, Baszeszku asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért támogattam e, ezt a állásfoglalás indítványt, mert nagyon sok köz és nyilvános konzultáció az élet fontos területeire vonatkozik, de kevesen vesznek ezekben részt. A civil szervezetek, a szakszervezetek és a tömegmédiumokat be kellene vonni, ezért az információkat hozzáférhetővé kell tenni, hiszen a lakosság bevonása a demokratikus kormányzás egyik alapját, alapkritériuma. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió minden hivatalos nyelven, nyelvén hozzáférhetőek legyenek ezek az információk, azért, hogy minél több embert be tudjunk vonni a konzultáció folyamatában. Jelenleg a konzultációt nem kellőképpen szervezik meg, és nagyon fontos, hogy felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy az európai polgárok milyen joggal rendelkeznek. Az európai bizottság fontos, hogy az információban lévő szakadékot feltöltse. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tanok úr következék elnök úr. Ami a nyilvános konzultációkkal kapcsolatos elmondottakat illeti a saját hivatalos nyelven való részvételt, nyilván ez fontos, hogy mindenki számára ezt a jogot biztosíthassuk, és ezt tiszteletben kell tartani. Nagyon fontos, hogy a különböző konzultációkat azonos módon kezeljük. Ugyanakkor viszont nem támogatom a többnyelvűséget, ugyanis a tisztségviselő körében ez túlságosan drága mulatság. Én szerintem három munkanyelv, az angol, francia, német bőven elég lenne. Itt az Európa Tanácsban, aminek 42 tagja van, csak két munkanyelve van, ehhez képest az EU ragaszkodik mind a 23 hivatalos nyelvhez. Köszönöm szépen. Tenok úr, ez volt az utolsó magyarázat a nyilvános konzultációkkal kapcsolatos állásfoglalásról, most pedig következik a tibeti helyzet, tehát kapcsolatos állásfoglalás Hennen úr kap először szót. Köszönöm szépen, elnök helyettes úr. Az 1984-es analogiát folytatva a kettős gondolkodás merül fel itt hirtelen bennem, amikor itt egyidejűleg beszélünk különböző dolgokról. Sokan agresszívan védenék meg a világ különböző helyén élő benszülötteket, ugyanakkor viszont a multikulturalizmust vagy az emigrációt elvetik. Azt hiszem, hogy ez az emberi természetből fakadó kettőség. Tibet ennek különösen klasszikus példája. Itt mi a demokrácia mellett, az önrendelkezés mellett, a jogállamiság mellett szállunk síkra, ha viszont ugyanezt a logikát alkalmazzuk az EU-ra, akkor ez a kettős gondos, gondolkodás már rögtön felmerülhet. Miért nem portugálokról, németekről, vagy más demokratikus közösségről beszélünk? A nemzeti önrendelkezés exportálása gyakorlatilag visszaüt nagyon sokszor az esetünkben. Köszönöm szépen, Hennen kolléga Pütikoffer úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nemmel szavaztam erre az állásfoglalás indítványra, mert ez provokáció Európa egy Kína politikájával szemben. És ezzel rossz szolgálatot biztosítunk az emberi jogok ügyének, hiszen a parlamentet félrevezették és egy kis tibeti szeparatista lobbit követ, amelynek a célja, hogy az európai-kínai kapcsolatokat megzavarja. Köszönöm szépen, Bütikófer, és most ten, a kollega kapszót. Nos, én megszavaztam, elnök úr, ezt a tibeti állásfoglalást. Eh, riasztó helyzet Tibetben, a buddhista eh, szerzetesek eh, egy része egyszerűen eltűnt, nem lehet tudni, hogy hol vannak, a kínai hatóságok pedig nem tájékoztatnak senkit erről a helyzetről. Az emberi jogi helyzet rendkívül sanyarú Tibetben, erről beszélni kell a Kínával fenntartott dialógus során, és fontos, hogy a kínaiak folytassák a dialógus dialógusukat eh, a Dalai Láma képviselőivel, a tibeti eh, nép jövőjéről. A végleges megoldás ugyanis a politikai devolúcióban és a kulturális autonómiában keresendő. Eh, egyre több a han kínai érkezés a Tibetben csak rontja a helyzetet. Köszönöm, tanok kollégám. Ennyit a tibeti helyzethez fűzött szavazatmagyarázatokról. Most pedig az egységes piaci intézkedősomok jövőjéről hallgatunk szavazatmagyarázatot. Először Stadler képviselő kapszót. Elnök úr, már tegnap is elmondtam, hogy ezen placebo szabály ellen szavazok. Most további érvek állnak rendelkezésemre. Hogyha például ma azt olvasok, hogy Ellen Greenspan szó szerint azt mondja, hogy az euró három hónap múlva már a múlt lesz, Greenspan most meg már csak azt mondja, hogy az euró csődöt mondott, és most fennáll a veszélye annak, hogy a közös piac is csődöt mond. Miért? Mert egy placebo szabályt fogadunk el, és további szabályozásokat kényszerítünk rá a kis és középvállalatokra, és ezzel még nehezebb számukra új munkahelyeket teremteni. Az a bürokrácia, amely legjobb esetben a nemzeti bürokráciát változt, váltja le, de általában párhuzamosságokat teremt, megfolytja a gazdasági növekedést. Erről nem lehet dönteni politikailag, hogy növekedjetek, hanem csökkenteni kell a szabályozás sűrűségét, és um, ezért szavaztam ezen állásfoglalás ellen. Köszönöm szépen, Mazzoni asszony kap szót. Köszönöm szépen. Én nem osztom az előttem szóló kedves kolléga álláspontját. Én úgy gondolom, hogy az EP-nek teljes mértékben jogában áll, hogy megszavazza ezt az állásfoglalást, hiszen ez eh, nagyon jól rávilágít eh, annak sürgősségére, hogy ki teljesítsük eh, nem csak jogszabályokkal az egységes piacot, hanem egy fajta közös intézkedés csomag révén is. Ha megnézzük az állásfoglalás különböző részeit, eh, a piaci szereplőkre vonatkozóan, a KKV-k szerepére vonatkozóan, a jogszabály átgondolása során arra kell törekednünk, hogy ez észszerűbb legyen a polgárok és a vállalkozások számára, és elősegítse a beruházásokat, hiszen az egységes piac a mozgató rugója a növekedésnek, a gazdasági növekedésnek, éppen ezért rendkívül fontos. És nagy örömömre szolgál, hogy a módosítás, a mikrofont kikapcsolta az elnök, köszönöm szépen. Nikolaj asszony következik. Elnök úr, én támogattam a jelentést, a szavazás során, hiszen ez nagyon fontos az egységes belső piac jövője szempontjából. Jövőképet vázol fel, megoldásokat kínál, és szerintem az egységes piac az egyik legfontosabb pillére az európai integrációnak. A jelentés foglalkozik az európai bürokrácia kérdésével is. Kettő, 2015-ig 25 kal kellene csökkenteni a bürokráciát, és ez egy nagyon ambiciózus célkitűzés. Szerintem a tagállamoknak is itt fel kell lépniük, annak érdekében, hogy a polgárok és a vállalatok egy jobb környezetben élhessenek és működhessenek. A szakképesítések kölcsönös elismerése az 59-es cikk szerint rendkívül fontos, hiszen ez elősegíti a munkaerőpiacon a szabad mozgást, ez mindenféleképpen üdvözlendő. Köszönöm szépen, Nikolaj asszony, Rojtova asszony sajnos nincs itt, tehát rögtön Kelly úr kap szót. Eh, eh, Köszönöm, elnök úr. Örömmel szavaztam erre a nagyon fontos jelentésre a frakciómmal együtt. Egyedül a 22-es cikkel volt problémám, amely az adópolitika koordinálásáról szólt, ugyanis ezzel kapcsolatban kétségeink vannak. És mivel ezek a kétségeink vannak, nem tudtuk megszavazni az, ezt a cikket. Emellett azonban szerepel ebben a jelentésben egy csomó nagyon ügyesen megfogalmazott tétel. Amennyiben tényleg ki tudjuk építeni az egységes piacot, az megmutathatja a kivezető útat a válságból, és visszavezetheti Európát a növekedés útjára. Köszönöm Kelly kollega, és most Baszeszko a kap Köszönöm, elnök úr. Én megszavaztam ezt a állásfoglalást, mert az egységes piac az egyik legnagyobb eredménye az Európai Uniónak, annak megszilárdítása pedig mindenki számára hasznos. Van egy sor kihívás, amivel foglalkoznunk kell, ugyanis az egységes piaccal még további eredményeket érhetnénk el, új munkahelyeket teremthetnénk, mozgásba lendíthetnénk a gazdaságot. Ezért az egységes piacot gondozni kell, ápolni kell, és befogadó növekedés irányába kell a dolgokat elvinnünk konkrét intézkedésekkel, a jól képzett munkaerő mobilitását kell még szabadabbá tenni, még egyszerűbbé tenni. A román dolgozókat sújtó mozgáskorlátozás korlátozásokat el kell törölni. Kamal. Köszönöm, Baszász, köszönöm. Kamal képviselő kapszót, tessék, parancsoljon. Bizony, szomorú, ahogy egy-két politikus az EU-ban a pénzügyi válságra reagál hiszen egyrészt takarékosságról beszélnek, másrészt nincs alternatív tervük. A takarékosság nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy soha többet ne lépjünk ebbe a csapdába, amelybe léptünk, hogy több pénzt költünk el, mint amit be, beszedünk, beszed az állam. De ugyanakkor a növekedést támogatni kell, és biztosítani kell, hogy olyan munkahelyeket hozunk létre, amelyek elérhetők az emberek számára. De hát erre valamilyen eszközre van szükség, attál, akár hiszünk az európai piacban, akár nem, a legjobb eszköz a közös piac. Valóban támogatnunk kell a közös piacot, és üdvözöljük a közös piaci jogszabályra vonatkozó javaslatot, amely csökkenti majd az akadályokat a tagállamok között, és a protekcionizmus mögé menekülő foglalkozásokat liberalizálja. Biztosítsuk a piacok számára azt, a szereplők számára, hogy részt vegyenek a piacon, és egymással is kereskedhessünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kamal képviselő, most pedig Tenok képviselő kapszott. Elnök úr, igen, elszámoztam erre a kezdeményezésre mégpedig azért, mert a közös piac az egyik eh, nagy eredmény az Európai Uniónak, amely igazi előnyökkel jár minden állampolgár számára, és sok lehetőséget kínál az európai cégek számára, valamint motorja az európai eh, gazdaságnak és foglalkoztatásnak. Ugyanakkor szó, rossz gazdasági klímát élünk meg, és éppen ezért vigyázni kell, hogy a bank és fiskális unió eh, irányába tett európai lépések ne éheztessék ki a nagyon jól működő angol pénzügyi ágazatot, ágazatot. Én London képviselője vagyok, és itt kitűnően működik a pénzügyi ágazat. Nagyon fontos tehát, hogy a szolgáltatási irányelv hatékonyságát megerősítsük, csökkentsük a, demokrat, a bürokráciát és a szabad mozgást minden területen biztosítsuk. Köszönöm szépen, Tanok úr! Ennyit ezen állásfoglalási indítványhoz, és most pedig az Európai Társasági Jog jövőjére vonatkozó állásfoglalási indítványokhoz szólnak hozzá. Matszóni asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam ezt az állásfoglalást, ugyanis úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata megalapozott, nyilvános konzultációkra van szükség az európai társasági jog jövőjét illetően. A mi a különböző kutatásokat illeti, az egységes piacon határokon átnyúló jelleggel működő vállalatok esetében harmonizált rendszerekre van szükség, és azt hiszem ennek az állásfoglalásnak a fő erénye az, hogy rámutat a bizottság számára a legfontosabb prioritásokra, az átláthatóságra, az egyszerűségre, elsősorban, amikor a KKV-kat sújtó terhekre gondolunk. Remélem, hogy a bizottság javaslata időben megszületik, és az EP-t is, EP is megkapja. Azt, hogy változatlan nincs itt, tehát Bielán kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Minden az átláthatóság javítására és az egyszerűsítésre irányuló intézkedés jó a vállalkozások számára, ez a versenyképességüket is fokozza, ugyanez vonatkozik a társasági jogra is. Több tagállamban gondot okoz, hogy a jogszabályokat eltérő módon értelmezik. Én támogattam az állásfoglalást, ez ugyanis arra irányul, hogy egyszerűsödjön a vállalati környezet, csökkenjen a vállalatok terhe, ugyanakkor közös szabályokat is javasol, átláthatóbb jogi és tulajdon jogi viszonyokat. Az európai magán társaságok számára, a kkv számára ez mindenféleképpen üdvözlendő. Köszönöm szépen, Pazeszko asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, megszavaztam ezt az állásfoglalási indítványt, mert úgy gondolom, hogy a társasági jog nagyon fontos az egységes piac működése szempontjából fontos a részvényesek érdekeit is érvényesíteni, illetve a jogbiztonságot megvédelmezni. Az EU-nak egy olyan jogszabályra van szüksége, amely megfelel a kor követelményeinek. Ez azt jelenti, hogy időről időre frissíteni kell a társasági jogot is, a részvényesek és az ügyfelek érdekében egyaránt. Szeretnék, szeretném szeretnék rámutatni a cégek szerepére, a vállalatok szerepére az innováció témájában is. Emellett többet kell tenni a vállalati társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében. Az európai társasági jog oda kell, hogy hason, hogy minden cég egyszerűbben jusson ki a piacra. Köszönöm, Baszászko asszony, ennyit az Európai Társasági Jog jövőjéről, most pedig út a munkahely teremtő fellendülés fele című állásfoglalási indítványokról szólnak, szólnak hozzá. Először Nikolaj asszony, mert Maconi asszonynak el kellett mennie. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem, hogy a jelenlegi kontextusban a bizottság közleményének elemzése nagyon fontos. A jelentéstevő nagyon jó megközelítést alkalmazott az EU munkaerőpiacsal kapcsolatban. Két dolgot szeretnék elmondani. Egyrészt hiányzik a korreláció a között, hogy mennyi ember végez az egyetemeken, és mire van igénye a piacnak. Nincs elég mérnökünk, nincs elég műszaki szakértünk. Ez tehát azt jelenti, hogy a tagállamoknak és az EU-nak többet kell tenni ezen a területen. Jobban kell egyeztetni az igényeket a képzéshez, és a szakmákat ennek megfelelően kell kialakítani. Ezen felül nem szabad olyan mértékben megadóztatnunk a munka, munkát, ahogy ezt sok tagállam megteszi. Úgy hiszem, hogy ez a jelentés nagyon fontos lépést jelent, ez egy elemző természetű, analitikai jelentés, amelyet mindenképpen támogatok. Köszönöm, Nikolaj Eszony, most pedig Henen képviselő kapszót. Elnök úr, köszönöm szépen a munkahelyekben gazdag láb talpra állás. Ez volna a címe ennek a dokumentumnak, és ezzel, mint egy az utolsó hozzászólásomra térek rá, hallottuk, hogy már korábban ezeket az ígéreteket a Lisszaboni ágenda, emlékeznek erre? Azt mondták a Lisszaboni programban, hogy a 2010-re Európa lesz a tudás alapú legversenyképesebb gazdaság. Eljött a 2010, és Szara Palin bizony megkérdezheti, hogy hova jutottak az európaiak. Ugye mindig arról hallunk, hogy az eurozónában egyre több lesz a foglalkoztatás, miközben pedig nő a munkanélküliség. Ugye sajnos arról van szó, hogy mi politikusok nem tudunk munkahelyeket elővarázsolni a kalapumból, egyszerűen a pénzt csak kiveszem a magánágazatból, eh, és csak ezzel tudok valamit tenni. Éppen ezért semmi más nem kell tennünk, mint hogy ezekkel a kis stílű szabályokkal ne tegyük tönkre a munkahelyeket, és hozzuk helyzetbe a gazdaságot, majd ők megteremtik a munkahelyeket maguk. Köszönöm szépen, Harkin asszony. Thank you, eh, Mr. President. Köszönöm, eh, elnök úr. És hát egyet értek Henen úrral, a, amit a címmel kapcsolatban mondott, inspiráló címről van szó. A inspiráló cím nyilván csak akkor érvényesül, hogyha van mögötte tartalom is, és ennek fényében fontos az, hogy egy olyan befektetési csomagra szavaztunk, amely munkahelyeket teremt, és bebizonyíthatjuk a polgároknak, hogy a megszorításokat immár egy befektetési és munkahelyteremtő csomaggal akarjuk kiegyensúlyozni, remélem, hogy a tanács ezt figyelembe veszi. Az a fiskális e, egyezmény, amely megszavazásra került, része kell, hogy legyen egy ilyen növekedési csomag csomagnak És Természetesen a munkahelyteremtő lehetőségeink korlátozottak. Eh, nyilván eh, a európai hozzáadott értéket lehet eh, találni például a munkaerő képzésének koordinálásában, és itt most eh, az európai globalizációs alappal kapcsolatos blokkoló, eh, blokkoló eh, többség elmozdítására hívnék fel, mert ez az alap használható lenne az elbocsátott munkavállalók újraképzésére. Köszönöm szépen, Kelly kolléga következik. Köszönöm szépen. Egy apró hibát vétettem. Én meg akartam minden egyes szavazás hónapban szavazni ezt a jelentést, viszont egyik módosítónál rosszul nyomtam a gombot. Tehát a 75%-os foglalkoztatás volt a cél 2010-ig, most tartunk körülbelül 60 körül, 69% körül. Itt kb. 17,6 millió munkahelyről van szó. Hanan úr említette, hogy a politikusok nem tudnak munkahelyeket teremteni, viszont a feltételeket megteremthetjük, és Barnier biztos úr is szólt tegnap a standardizációról, az egységes piac megteremtéséről, az e-kereskedelemről. Tehát ez összességében segíthet és javíthatja a helyzetet 2020-ig, amikor is elérhetjük a 75%-ot. Köszönöm szépen, Kelly kollégának, Bazescu asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam az indítványt, ugyanis egyetértek azzal, hogy az európai gazdasági fellendülés részt a munkahelyteremtéstől fog, függ. A bizottság bizonyos javaslatokat hozott, a tanács is döntött, és most elérkezett az ideje annak, hogy ezeket a gyakorlatba is átültessük, és konkrét lépéseket tegyünk. A bizottságnak egyértelműen kell hozzáállni ahhoz, hogy mi kezdjen a 22 millió euróval hogyan lehet munkahelyeket teremteni a fiatalok számára, hogyan lehet ösztönözni a KKV-kat. Ezzel kapcsolatosan kérdést intéztem a bizottsághoz, és azon reményemnek szeretnék hangot adni, hogy valamit teszünk már idén, az év vége előtt a fiatalok érdekében, hogy simában a munkaerőpiacra léphessenek. Köszönöm szépen, Bazescu asszony, most pedig Kamál úr következik. Köszönöm, alelnök úr. Azt gondolom, hogy ez a vita a munkahelyteremtő fellendülésről rámutat arra a filozófiai különbségre, ami a baloldali állami beavatkozó oldal és a liberálisabb gazdaságorientált oldal között van. A baloldal azt hiszi, hogy mesterséges munkahelyek teremtésével lehet előrelépni, miközben bőséges szociális ellátórendszert is üzemeltetnek, és aztán a választások idején azt mondják, hogy el fog veszni a munkahely is és a szociális segély is, hogyha nem a baloldalra szavaztok. Miközben a jobb oldal a körülményeket akarja előter- megteremteni, elsöpörni az államot a vállalkozások kibontakozásának útjából, és fenntartható munkahelyeket akar törni, teremteni. Tehát nem az adók beszedésétől függő munkahelyeket, hanem önmagukban, önmagukban fenntartható munkahelyeket akar a piacorientált oldal teremteni. Köszönöm, Kamal kollégám. Ennyit az út a munkahelyteremtő fellendülés felé című állásfoglalás indítványról, most pedig szavazatmagyarázatok a női nemi szervek megcsonkítása állásfoglalás indítványról. Maconi asszonynak sajnos mennie kellett, ezért Nikolaj asszonynak adom meg a szót. Tessék, parancsoljam. Elnök úr, köszönöm szépen. Igennel szavaztam ezen állásfoglalás indítványra két oknál fogva. Sajnos a 21. században még mindig előfordul ez a barbár erőszakos gyakorlat, amikor megcsonkítják a nőket. Megtörténik ez gyakran vallási oknál fogva. Csak Európában 500 ezer ilyen csonkított nő él. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az ENSZ megragadja a kezdeményezést ebben az ügyben, és megakadályozzuk, hogy ez a jelenség terjedjen, főként Európában terjedjen. Ez nem függ össze sem az emberi jogokkal, sem a civilizált viselkedésével. Nem, ez egy eh, vészterhes jelenség, és éppen ezért támogattam ezt a jelentést. Köszönöm szépen Nikolaj asszony, most pedig Zaborszka asszony kapszott, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A WHO kutatásai azt mutatták ki, hogy az Európai Unióban a nők és a um, leányok, akik um, megcsonkított nemi szervel élnek, száma, az ő számuk fél millióra tehető. Ez nem nevezhető vallásgyakorlás, a vallásgyakorlás részének nem. Ez egy szörnyű, visszafordíthatatlan, fájdalmas beavatkozás, amely elfogadhatatlan. A parlament már a második állásfoglalát fogadja el ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ahol követeljük, hogy szüntessék be ezt a gyakorlatot. Az Európai Unió sokat tehet ezen gyakorlat visszaszorítása érdekében. Támogathatjuk a, ezen a területen dolgozó civil szervezeteket, és visszavehetünk a fejlesztési segélyből azokban az országokban, ahol ezt a gyakorlatot még folytatják. Nem szabad kompromisszumot kötni. Pazeszku kollega kap szót. Én megszavaztam ezt az indítványt, ugyanis a nemi szervek megcsonkítása egy elfogadhatatlan barbár gyakorlat, aminek szörnyű fizikai és lelki következményei vannak. Nagyon súlyos egészségügyi komplikációk és felléphetnek, akár halál is. Ezt be kell tiltani. Be van tiltva ugyan az EU-ban, de még mindig folyik ez a gyakorlat, és fél millió nő él közöttünk, akik ilyen megcsonkintásban szenvedtek. Én egy konkrét esetre szeretnék utalni, egy olyan család esetére, ahol négy kislány esetében követték el ezt a szörnyű megcsokkítást. Az ENSZ közgyűlése remélem el fog fogadni egy állásfoglalást, egy határozatot ebben a kérdésben a következmények és a kockázatokra nézve. Elnök, köszönöm szépen, Tanok úr kap szót elnök úr. Én megszavaztam az állásfoglalás indítványt. A világszerte 140 millió nő és fiatal lány él megcsonkított nemi szervel, és nálunk például Londonban, a választókörzetemben is egy nagyon súlyos probléma ez. Afrika szarván, ez nem csak egy vallási előírás, hanem egy barbár gyakorlat, 15 évesnél fiatalabb lányok esnek áldozatul, akik aztán egész életükben megfordíthatatlan egészségügyi komplikációktól szenvednek, akár a gyermek szülést, a teherbeesést is hátra, károsan érinti, elvérezhetnek, és ezt a gyakorlatot az Egyesült Királyságban bűncselekménynek tekintik. Ugyanakkor viszont a gyakorlat még mindig folyik illegálisan, és a rendőrség is csak meglehetősen vonakodva lép fel, sajnálatos módon. Köszönöm szépen, Tenok úr. Ennyi volt tehát a női nemi szervek megcsonkításáról szóló foglalás magyarázata. És most következik az utolsó állásfoglalási indítvány. Zsüven Mazzoni és eh, Zsüven eh, kollégák már nincsenek is, tehát rögtön Zaborszka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A szilikonos mellimplantátum probléma az eh, a gyártó inkompetenciájának és a jogszabályok nem megfelelőségének a kombinációjából léphetett, történhetett meg. Én azt szeretném, hogyha a megfelelő jogszabályi, szabályozói hátteret megteremtenék, az teljes értékesítési láncra vonatkozóan az egészségügyi termékek körében. Orvosként is üdvözlöm ezt. A melimplantátumok azonosítási rendszere a nyomon követhetőséget könnyebbé teszi, és ez a betegek érdekében is áll. Köszönöm, Zaborszka asszony. Ennyit a szavazatmagyarázatokról a legutolsó témáról, ezzel lezárjuk a szavazat magyarázatokat. Zaborszka asszonynak, a tolmácsoknak és a szolgálatok képviselőinek pedig jó étvágyat kívánok!